honourable members. Ich möchte die Sitzung wieder beginnen. Kedves kollégák, megkezdjük az ülésünket. A két legfontosabb képviselő itt a kapcsolattartó az EFSA-hoz és a koordinátorunk. Dr. Mark Sprenger lesz az eszmecsere ma. Ezt terveztük már, a sajnos sok kolléga nincs ma itt. Ő a Betegség Megelőzési Intézet igazgatója, pár kollégája az elmúlt napokban, hetekben már volt körünkben. meghallgattuk, hogy mi a helyzet a vitával, vitában. Az ügynökség nagyon fontos számunkra, mivel ott a jogszabályi formába öntött javaslatainkat alkalmazzák, használják. Várjuk tehát a visszajelzését kíváncsian, hogy mi a helyzet, hogy gondolják önök, és utána megvitathatjuk a felmerülő kérdéseket. Sprenger úr, öné a szó. Thank you very much. It's an honor to be here. Köszönöm szépen. A főbb tevékenységeinket fogom áttekinteni, és természetesen kitérek a jövőre is, valamint a következő évre, valamint hosszabb távra. Először kezdeném a <coughs> Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ múlt évi tevékenységével ugye négy fő prioritást határoztunk meg, a kanyaró megszüntetése, a laborkapacitás javítása, az EU bővítésre váró országokkal való együttműködés és az egészségügyi egyenlőtlenségekkel való foglalkozás. Ezek hosszú távú kihívások, és a következő évben is prioritásaink közé fognak tartozni. A bővítés kapcsán ugye Horvátországgal működtünk együtt, ez nagyon jól működött ez az együttműködés. És van még Montenegro, Szerbia, ami véleményünk szerint a kanyar ugye megelőzhető betegség, az EU-n belül, és mégis Liverpoolban a legrosszabb kanyaró kitörés járvány tört ki. 40 gyereket kellett kórházba vinni az EU-ban, tehát ez elég komoly helyzet volt, de a kanyaró egyébként nagyon kevés esetben fordult elő az EU-ban. 30 ezer esetet jelentettek idáig, de most 5 ezernél tartunk, tehát azért visszaszorultak ezek a dolgok. De még az 5 ezer esetre sem mondhatjuk, hogy kevés, sajnos az 5 ezer is sok, nulla a célunk. Tehát azt szeretnék, hogyha nem lehetne egyetlen egy kanyaró eset sem de azért elég enyhe a helyzet. Ha megnézik a grafikont, ez 2006 óta mutatja a kanyaró alakulását, az eset számokat. Láthatják, hogy az idei év az csendes volt, de az nem azt jelenti, hogy a jövő év is csendes lesz. És ez el is vezet minket oda, hogy miért a kanyaró és az egészségügyi egyenlőtlenségek miért több évre kiterjedő prioritások. Ha szeretnénk valóban megszüntetni ezt az EU-ban, akkor 95%-os oltási lefedettséget kellene elérni az EU-n belül. Nyilván ezt az egyes tagállamok önállóan nem tudják megcsinálni, mert még akkor is, hogyha nagyon jó az oltási rendszer, előfordulnak kanyaros esetek, nyilván a szomszédos országokból jönnek ezek az esetek, és mi is exportáljuk úgymond a kanyarót az USA-ba. De a kanyarót nem kezelhetjük anélkül, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségekről beszélnénk. Tehát még ott is, ahol az oltási lefedettség nagyon magas, előfordulnak problémák. Ugye vannak például a migránsok, a romák és más hátrányos helyzetű csoportok, ahol az oltottsági arány nagyon alacsony és ez azt jelenti, hogy újra és újra megjelenik a kanyaró ezekben a közösségekben. Ezért a központunk különös hangsúlyt fektet ezekre a a társadalmi csoportokra. Az Egyesült Királyságban nagyon jó, hatékony találkozót sikerült tartanunk a roma közösség képviselőivel, az utazó kisebbségek képviselőivel, a hatóságokkal, nagyon érdekes volt. És tíz gyakorlati javaslatot fogalmaztunk meg, vagy fogadtunk el, annak érdekében, hogy az országok erősítsék az oltottsági arányt a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, de úgy általában a társadalom körében. Ezeket a javaslatokat a tagállamoknak és a bizottságnak is prezentáljuk a jövő héten, amikor a gyerekkori oltásokról szóló ülést szervezzük meg. Hát a laboratóriumi kapacitás erősítése az szintén egy hosszú távú célkitűzés, ezért mondok egy példát arra, hogy központunk és a partnerei hogyan használja az új labortechnikákat. Az efsz et és a mi központunkat arra kérték, hogy kockázatértékelést végezzünk a szalmonella betegség kapcsán, az élelmiszerben terjedő szalmonella kapcsán. Ez egy új tapasztalat volt, és újfajta kockázatértékelési mechanizmust használtunk. Néhány napon belül e, el tudtuk készíteni a kért dokumentumot. De még ennél is érdeke, érdekesebb az, hogy a fejlett laboratóriumi technikák és tesztelési technikák használatát nagyon jól koordináltuk. Az egészségügyi rendszerből érkeztek a szamonella minták, illetve az élelmiszerláncból. És láttuk, hogy több különböző tagállamban ugyanaz a szalmonella vírus fertőzte meg az embereket, több páciens is ettől fertőződött meg, tehát kiváló volt az együttműködés az EFSA és az ECDC között. És ez azt jelenti, hogy a jövőbeni járványoknak a forrását esetleg könnyen meg tudjuk találni. Az idei munkánk feladata az az, hogy szokatlan, váratlan eseményekre eh, tudjunk reagálni, erre dolgozzunk ki valamilyen módszert. A múlt hónapban erősítettek meg két esetet, egy, eh, a koronavírus egy új fajtája fordult elő, és két nagyon súlyos eset eh, volt, tehát az ugyanaz a család, mint a SARS vírus. Az üzenetet a válságról megkaptam. Pont Péter Pilt könyvét olvastam, ami az ebola és a hív elleni küzdelemről szól, és egészen fantasztikus. De mondom még egyszer, hogy a járványvédelmi központ szakértői nagyon hamar kockázatértékelést tudtak végezni. És ugyanakkor holland, brit és német laboratóriumok, a mi központunk illetve a kutatási főigazgatóság eh, támogatásával nagyon gyorsan ki tudták dolgozni az új specifikus teszteket erre az új vírusra. Az EU szintű szakértők, illetve tagállami szakértők együttműködtek, és nem kettőztük meg a munkát, tehát nem végeztük el ugyanazokat a feladatokat kétszer. Vasárnap este 9 órakor már ott tartottunk, hogy a bizottság közé tudta tenni a Járványvédelmi Központ kockázatfelmérését a figyelmeztető riasztó rendszerben, úgy, hogy csatolták az új tesztekkel kapcsolatos információt is ez mit jelentett? Hétfőn ugye már a médiába is eljutott ennek az új vírusnak a híre, de eddigre az egészségügyi miniszterek szerte az Európai Unióban ugyanazzal a helyes információval rendelkeztek. Tehát így kell felhasználni szerintem Európa korlátos közegészségügyi erőforrásait. Nagyon jól jártunk el. Amikor közös fenyegetettséggel nézünk szemben, akkor együtt kell dolgozni, és a tudományos munkát egyszer elvégezni, és nem 27-szer. Ha ezt a megközelítést alkalmazzuk, akkor ez azt is jelenti, hogy a tagállamok és a bizottság is és nagyon stabil alapokról indul, amikor megpróbálja koordinálni a reakcióját az Egészségbiztonsági Bizottságban. 31 egyéb fenyegetettséget vizsgált az ECDC, ezekről az információt megtalálják a dokumentumokban. Én most az időt inkább arra használnám fel, hogy a 2013-ra vonatkozó, illetve későbbi terveinket felvázolom. 2003-ban van néhány fontos mérföldkő, amiről mindenképp említést szeretnék tenni. Az egyik az az, hogy a következő évben megerősítjük a tudományos függetlenségi politikánkat. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit frissítjük, aktualizáljuk a munkát, amit már végzünk, annak érdekében, hogy az összeférhetetlenségi konfliktusokat elkerüljük. 2013-ban lesz egy független külső értékelés is, ez azt jelenti, hogy szerződéses szakemberek fogják értékelni a munkánkat, az adagyűjtési folyamat már idén megkezdődik, a végső jelentés pedig 2013-ban készül el. A harmadik dolog, a stratégiai többéves programunkat kell, hogy elfogadjuk a 2014-től 20-ig terjedő időszakra. A munka már elkezdődött, múlt hónapban Stockholmban tartottunk egy közös stratégiai ülést. Itt eh, a tagállami szakértők ültek össze a Nemzeti Közegészségügyi Intézetek képviselőivel és a mi tanácsadó fórumunk tagjaival. Nagyon hasznos eh, szakmai inputot kaptunk, ezt fel fogjuk használni a konzultációs dokumentum elkészítéséhez, amelyet aztán majd megosztunk partnereinkkel, és ezzel a bizottsággal is természetesen. Nemzeti kollégáinkkal folyamatos eh, párbeszédet folytatunk, és ez mindig kiderül, hogy a folyamatosságra mekkora igény van az ECDC munkájában. Esetleg amit meg kell tanulnunk, az, hogy hogyan tudunk többet elérni kevesebb erőforrással, hiszen az egészségügyi szektorban, az unióban a költségvetés egyre csökken, nagyon nagy nyomás alá került és kerül is. Gyakorlatilag a az egész helyzetre igaz, hogy EU szinten többet kell elérni kevesebbel. Jutta Haugnak külön köszönetet mondok egyébként, és ennek a szakbizottságnak is, hogy így érveltek Két további példáról, változásra vonatkozó példáról számolnék be. Az egyik az, hogy hogyan tesszük közzé az adatokat a fertőző betegségek kapcsán. Ezt meg kell változtatni. Eddig papír formában tettük közzé a jelentéseinket, de remélem, hogy intelligens telefonoktól kezdve mindenféle alkalmazáson keresztül el lehet majd ezeket érni. 2020-ra azt hiszem a technológiák, amelyeket a, a tagállamok használnak, nagyon fejlettek lesznek mindenféle emberi patogén detektálására. Természetesen a tagállamok azt várják, hogy az ECDC segítse ezeknek az új technológiáknak a bevezetését, illetve a koordinálását közegészségügyi célokra, tehát legyünk hatékonyak, ebben számítanak a tagállamok a mi segítségünkre. Ha szerencsém lesz, akkor 2020-ban még mindig eljöhetek ehhez a szakbizottsághoz, és a hívről, a tuberkulózisról és egyéb kérdésekről fogunk beszélni. Remélem én leszek az, aki itt lesz, és remélem, hogy az ECDC továbbra is együttműködik majd a tagállamokkal és a bizottsággal, hogy ezekkel a fenyegetésekkel foglalkozzon, és hogy segíti majd az EU-t, hogy a váratlan fenyegetésekre hatékonyan és gyorsan reagáljon. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Mr. Sprenger, for your presentation, and now I want... Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Most pedig Jenek Kódákis asszonynak adom meg a szót, aki a kapcsolattartó személy az LCDC-vel. E Köszönöm szépen, Sprenger úr, ezt a nagyon érdekes és informatív prezentációt. Természetesen nagyon sajnálom, hogy nincs tele a terem. Mindenki ismer arról, hogy nagyon sok ügynökséggel szemben eléggé agresszív hozzáállást képviselek, de ez egy olyan ügynökség, amelyet igazából támogatok, és valóban úgy gondolom, hogy az Európai Uniós állampolgárok érdekeit szolgál és valós eredményt ér el. Nagyon örülök tehát annak, hogy én vagyok a kapcsolattartó személy. Azt hiszem ez az egyetlen ügynökség, amelynek elvállalnám, amely kapcsolatban elvállalnám a kapcsolattartó szerepet. Nos, Mákkal és csapatával próbálok folyamatosan kapcsolatot tartani. Ami az igazgató tanácsot illeti, itt voltak üres időszakok, ne, kicsit nehezen állt fel a kapcsolat, de most már ez helyreállt. Az lenne fontos, hogy a képviselőkkel um, rendszeresen találkozhassak, még mielőtt az igazgató tanácsi ülésekre sor kerül, és akkor így egy-két dolgot megbeszélhetnénk előzetes formában. Rendkívül fontos a hozzáadott érték minden ügynökség esetében, és nagy örömmel mondhatom, hogy az ECDC ezt valóban megadja, megteszi. Költségeit két területen csökkentett, az egyik a, a 2013 esetében a betegségek ellenőrzése, figyelemmel kísérése 13%-os költségcsökkentést értek el, illetve az ülések, találkozók, missziók esetében mintegy 60 ezer eurót sikerült megtakarítaniuk. Gratulálok tehát Máknak és a csapatának, fontos, hogy folytassuk ezt az elkezdett irányvonalat. Aztán egy másik fontos terület, Fontosnak tartom, hogy az LCDC e valóban eredményeket produkáljon, és a londoni olimpia, illetve az Euró 12 2012 két nagy esemény volt, ilyenkor ugye nagyon sokat utaznak az emberek, és könnyen terjednek a betegségek. Nagy öröm volt azt látni, hogy napi jelentéseket készítettek az olimpiai játékok során, és ezeket az információkat továbbadták a tagállamoknak, így mindenki figyelemmel követhette, hogy milyen betegségek jelennek meg, illetve terjednek. Aztán a tavalyi év során a vezetésen kívül még problémát jelentett az átszervezés. Volt egy-két dolog, ami ebből adódott. Amikor az ember átszervez valamit, akkor mindig lesz olyan, aki boldog, és mindig lesz olyan, aki elégedetlen. Azt hiszem, hogy itt az volt a legfontosabb probléma, hogy voltak olyanok, akik úgy érezték, hogy sokkal többet szeretnének kihozni a rendszerből, de szerintem a szervezet az átszervezés révén jobb lett. A parlament sajnos nem járult hozzá nagy mértékben a programhoz. Lehet, hogy nekünk kicsit kezdeményezőbbeknek kellene lennünk, proaktívabbaknak. Nem tudom, hogy a képviselőtársak megosztanák-e velem a véleményüket ebben a tekintetben, hogy mit is várnak az ECDC-től. Az elnökünkkel beszéltem arról, hogy problémát jelent az, hogy én vagyok a kapcsolattartó személy, illetve más ügynökségeknek más kapcsolattartó személyei vannak, és itt nagyok az eltérések. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha bizonyos területeken együtt dolgoznánk, és közös szabványokat érvényesítenénk, hiszen akkor az ügynökségek munkájából nagyobb előnyre tehetnénk Szóval Tehát jobb lenne egy magasabb szintű koordináció, tehát például itt a legjobb gyakorlat megosztására gondolok, illetve arra, hogy a, a személyek is rendszeresen találkozzanak. Ezt az elnökömre bízom. Jövő évben Stockholmba látogatunk majd, amit várok, várom ezt a, ezt a látogatást, és arra ösztönözném a frakciókat, hogy hogy egy új szemét küldjenek, ne ugyanazt, akit a múltkor. És ennyi, ennyi a beszámolom. Köszönöm. Thank you very much. Next speaker on my list is Linda McEvan. Um, thank you, thank you, Chair, and I share um, with... Köszönöm. Osztom a kolléganőm csalódottságát, hogy nincsenek itt a kollégák. Talán ilyen koordinátori részvételt igénylő és nem tudom, hogy csütörtök kellene tartani. A kanyaróval kapcsolatban ö, mi a helyzet? Ugye említette, említette azt, hogy mi volt a helyzet Liverpoolban idén például a kitöréseket illetően. többen kapnak oltást, a trend felfelé mutató, lefelé mutató, mi a helyzet? A tagállamok elvégzik a feladatukat? Biztosítván azt, hogy a szülők tényleg az oltás fontosságát megértsék. Aztán a különösen sérülékeny veszélyeztetett közösségek. Ah, mi van azokkal, akik kevésbé kapják meg ezeket a közegészségügyi üzeneteket? A Guardianben olvastam a múlt héten az azok által terjesztett betegségekről, akik sokat utaznak, tehát Afrikába utaznak, és komoly kockázatokat hoznak vissza, különböző trópusi betegségeket, amelyek elterjedhetnek. Hollandiában és az Egyesült Államokban is láttunk. Nem tudom, hogy az utazókhoz fordulni kellene, azok, akik ilyen exotikus helyekre mennek nyaralni, akik vagy, vagy bevándorlók ezekből az országokból, akik időnként hazatérnek nyaralni, ők is veszélyeztetettek, nem pénzügyi szempontból, anyagi szempontból, nem azért, mert ugye megengedhetik maguknak, hogy oda utazhatnak, hanem egyszerűen azért, hogy olyan betegséget hozhatnak aztán magukkal, amiket mi nem nagyon ismerünk, nem tudunk velük mit kezdeni. Aztán pénzügyi válság kapcsán beszélünk hogy az egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségekről. Tudjuk, hogy Görögországban az egészségügy az összeomlás szélén áll. Mi lesz például az influenza hullámmal idén, mit, az oltással, a határokon átnyúló dolgokkal mit várunk? Elnök, köszönöm. Sprenger urat kérem akkor most, hogy válaszolja meg a feltett kérdéseket. Thank you very much. First of all, uh... Köszönöm szépen. Először is köszönöm Gyanak oda Kiszasszonynak a kedves szavakat. Nagyon örülök, hogy uh, ön is Londonban van, hát Londonban bármikor találkozhatunk eszmecserére. Köszönöm a kérdéseket is. És akkor a kanyaróról gyorsan. Hát olyan, mint egy tornádó, tulajdonképpen végig halad Európán nagyon gyorsan. Néhány évvel ezelőtt láttuk, hogy Romániát például érintette, aztán utána egy éve később Franciaország volt az érintett ország, és aztán láttuk, hogy például Észak-Anglia is az érintett területek közé tartozott. Persze mindig attól függ, hogy hány személyt nem oltanak be, tehát hogy hányan vannak, akik felkaphatják a fertőzést. A kanyaró egyébként egy olyan betegség, amelyre jellemző egyfajta fluktuáció. Tehát mondjuk így lehet látni, hogy minden négy évben jön egy újabb hullám. Azt azért örömmel láttuk, hogy az idei év az egy kicsit jobb, de ez nem azért van, mert az LCDC ilyen jó munkát végzett, vagy mert az oltási lefedettség ennyire magas, hanem hát ez most tulajdonképpen ennek a vírusnak a sajátossága, így terjed ez a vírus ilyen időszakosan, ugye hullámokban. Nagyon fontos, hogy az embereket beoltsák, és ebben a tekintetben én nem vagyok túl optimista. Többen vannak, akik ellenzik az oltást, és hogy is mondjam, plegykákat terjesztenek arról, hogy az oltás nem biztonságos, stb. stb. Viszont ez nagyon komoly kockázatokat jelent, mert vannak olyan közösségek, és én több példát tudok mondani egyébként Németországból, a Rudolf Steiner filozófia és a Rudolf Steiner iskola ugye ezt ellenzi, így gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak, akiket nem oltottak be, mert ők ezt visszautasítják, és hát itt lehet látni, hogy a kanyaró bizony felfelüti a fejét. A roma közösség egy másik nagyon speciális közösség, és én nagyon örültem egyébként, hogy meghívott engem Románia és Bulgária is, hogy tartsunk találkozót a roma közösség képviselőivel. Nagyon sok színű csoportról, társadalmi csoportról van szó természetesen, de nagyon jó benyomást tett rám a bolgár kezdeményezés. Úgy hívják, hogy a közvetítők, és a következőt teszik. A roma közösségből néhány személy játsza ezt a közvetítő szerepet, ők az egészségügyi kérdésekben tájékoztatják a többieket. Azt is nagy örömmel láttam, hogy a, ezek közül a személyek közül nagyon sokan később orvosnak tanultak, és nagyon fontos hogy a, egy adott közösség biztosítani tudja saját maga számára az olyan személyeket, akik ilyen egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Mert egyébként az az igazság, hogy a roma közösség az nem ellenzi az oltást, csak arról volt szó, hogy nem elég tájékozottak, nem jót el hozzájuk minden információ, nem rájuk szabják a tájékoztatást és a szolgáltatást. Tehát erről azért még sokat lehetne beszélni. Ami a kérdését illeti, ugye az egzotikus betegségekről is kérdezett, tehát hogy ezeket más országokból importálják ide, vagy importáljuk ide. Ez a dolog is nagyon fontos. És ezt lehetett látni egyébként a Nagy-Britanniában, ahol öm, ahol szintén egy ilyen egzotikus lázbetegséggel diagnosztizáltak egy beteget, és rám nagyon nagy benyomást tett a reakció, a hatóságok reakciója, hogy ezt hogyan diagnosztizálták és hogyan léptek fel. Az unió kívüli országoknak a segítségére van szükség ahhoz, hogy vissza lehessen követni, nyomon lehessen követni ezeknek a betegeknek az útját, ugye, hogy honnan hozhatták esetleg a a betegséget magukkal, hiszen egzotikus helyeken sok mindent össze lehet szedni, de mondjuk meg lehet akadályozni azt, hogy ezt más személyeknek továbbadjuk. Az ECDC egyébként már kidolgozott különböző eljárásokat, protokollokat, hogy mondjuk mi történik akkor, hogyha egy beteg személy repülőgépen tartózkodott, ugye ezzel tért vissza, akkor fel tudjuk mérni, hogy mekkora a kockázat, szükség van-e arra, hogy a többi utast, aki ugyanazon a gépen utazott, megvizsgáljuk-e. De nem csak erről a speciális lázról beszélnék, hanem például egy másik betegségről is, amelyet szállodákban el lehet kapni, gyakorlatilag nagyon könnyedén terjed, ezzel szembe is föl kell lépni. A pénzügyi válság igen komoly hatással van a betegségek elterjedésére, mert rengetegen lesznek ugye munkanélküliek, nagyon sokan kerülnek majd a társadalom peremére, veszítik el a lakhatásukat, esetleg alkoholistákká válnak, és így tovább, és nem nagyon lesz hozzáférésük egészségügyi szolgáltatásokhoz, és talán lehet, hogy emiatt a tuberkulózis vagy a HIV esetek száma meg fog növekedni. Tehát engem az aggaszt, hogy az ilyen kiszolgáltatott társadalmi csoportoknak a száma a válság következményeképpen egyre nő, miközben a költségvetési források, amelyek az alapegészségügyi szolgáltatásokat finanszíroznak, egyre kisebbek. Tehát ezt valahogy ezzel valahogy szembe kell néznünk. Görögországban azért már lehetett látni, egyfajta robbanást, a HIV pozitív esetek száma robbanásnak indult. Mi ennek az oka? Általában az intravénás kábítószer használat. Hogyha valakinek nincs arra pénze, hogy mondjuk az ópiátokat helyettesítő terápiát biztosítson a betegeknek, vagy hogy tiszta injekciós tűket biztosítson, akkor bizony bekövetkezik a katasztrófa, nem biztos, hogy holnap vagy a következő hónapban, de mondjuk egy éven belül az biztos. És most sajnos Aténben pont ez történik. Nagyon fontos, hogy az embereket tájékoztassák, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy költségvetési források szükségesek ezekhez a programokhoz. És még valami. A kórházakban tudjuk, hogy a baktériumok ellenállása ugye egyre nő, a mikrobák ellenállása egyre nő, tudjuk azt is, hogy betegmozgás van az unión belül, tehát mondjuk valaki az egyik országból a másik országba átkerül. Itt nagyon fontos az elvégzett szűrés, tehát hogy megnézzék, hogy milyen rezisztens baktérium törzsek vannak jelen. Hát, hogyha egy kórháznak nincsen erre forrása, akkor nem tudja elvégezni ezeket a szűréseket, és akkor megint majd mit lehet látni, hogy a rezisztencia egyre nő. A tuberkulózist ezt említettem, és a, a tuberkulózis esetén az alkalmazott gyógyszerekkel szemben a baktériumtörzs ellenállása minket aggaszt. Mi van, hogyha egy országnak nincs meg a pénze arra, hogy ezeket a törzseket tesztelje, akkor nem tudják, hogy milyen fajta terápiát alkalmazzanak, melyik az a terápia, amelynek nem tud ellenállni az érintett baktérium. Ez azt is jelenti, hogy a betegek nem kapják meg a megfelelő kezelést. Nem tudom, hogy ezt tudják-e de a tuberkulózis, a több különböző kb. gyógyszernek ellenálló tuberkulózis esetében a gyógyulás esélye nagyon kicsi, tehát nagy a halálozási arány. Tehát mondom még egyszer, hogy a pénzügyi válságnak az egészségügyi helyzetre való hatásával kapcsolatban én nagyon aggódom. Köszönöm, köszönöm, hogy mindenre felhívta a figyelmünket. Ugye most nem első alkalommal beszélünk arról, hogy a pénzügyi válság milyen hatással van a közegészségügyre. Hogy a finanszírozással és problémákkal, finanszírozással kapcsolatos problémák vannak, antibiotikum rezisztenciával mi a helyzet, tehát hogy valakit bevisznek a kórházba, de nem vizsgáltatja ki magát alaposan, mert ezért nem hajlandó fizetni, akkor igazából hogy nem tud fizetni, akkor igazából mi sem tudunk mit tenni, akkor még jó ideig foglalkozhatunk ezzel a témával, de a biztosítási rendszerekbe ezt be kell, hogy folyjon, hiszen hatalmas probléma ez Látom, hogy beértek időközben meg egy páran. Kérnek még szót? Nem? Akkor én teszek fel kérdést, a már ismert kérdést, hogy mit tesz az ügynökségük az érdekütközések esetén. Mi történt ez ügyben? Gyakran emlegetjük hogy ezt a témát, foglalkozunk ezzel a témával. az, hogy a legjobb, legnagyobb tudású szakértők dolgozzanak ilyen ügynökségben, az mindig nagyon fontos számunkra, de hogy itt a lehető legnagyobb értékű transzparenciát alkalmazzuk, azonban az, a, az is nagyon lényeges. Tehát, hogy hogy működnek ezek a dolgok, egyébként pedig milyen a kapcsolat a főiskolákkal, az ipar, az ágazat képviselőivel, és így tovább. Ez érdekelne még engem. Tessék. Yes, I'm, I'm, I'm very pleased that uh, there is a lot. Igen, nagyon örülök annak, hogy eh, ilyen figyelmet élvez ez a nagyon fontos kérdés. Természetesen kapcsolatot tartunk a szakértőkkel, és eh, hogyha a saját munkatársainkat nézzük, akkor először is ott eh, összeférhetetlenségi nyilatkozatokat kell készíteniük, és, és megnézzük, hogy hogy mi a helyzet, megnézzük, hogy ki tudunk alakítani valamilyen közös megközelítést. Én azt látom, hogy egy kicsit változik most a cél. Tudom nagyon jól, hogy egy sajtótájékoztatót tartott a számvevőszék az érdek különbségekre, illetve az összeférhetetlenségről egy pár órával ezelőtt. Remélem, hogy valóban megszületik a megoldás, hogy hogyan kell megközelíteni ezt a kérdést. De még enélkül a megállapodás nélkül is azt mondhatom, hogy foglalkoztunk ezzel, az influenzában, influenza kezelésében résztvevő szakértők esetében például ugyanezt kértük, ezeket az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, hogyha egy szakértőnek nincs összeférhetetlenségi problémája, de aztán egy új helyre kerül el, át, és így már fennáll az összeférhetetlenség esete, akkor az adott szakbizottságból őt kiveszik, erre már volt példa. Odafigyelünk tehát erre a problémára, megvannak a, az, megvan az a tisztviselő, aki ezt ellenőrzi, és nagyon remélem, hogy a jövő héten az igazgató tanács el fogja fogadni az ezzel kapcsolatos új stratégiát. Remélem, hogy egy általánosabb megközelítés kerül majd kialakításra, és a parlament is elmondja véleményét, irányt mutat. És ha felkeresik az intézményünket, akkor örömmel tárom önök elé ezeket a dolgokat, és megnézhetik, hogy hogy kezeljük ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a bizottság képviselőjét, és meg is adom a szót, amennyiben szeretné. Ryan úr, tessék. Igen, köszönöm. Egy pár szót hadd szóljak én is a vitában felmerülő kérdésekről, különösen az oltás kérdését. Ez meglehetősen bonyolult téma. A bizottság együttműködött a magyar elnökséggel annak idején, hogy tanácsi következtetéseket alakítsunk ki Mm, az oltási programokkal kapcsolatban e hogy ez alapján a bizottság jövő héten egy konferenciát szervez, megvizsgálván azokat az intézkedéseket, amelyeket megtehetnénk, hogy minél nagyobb legyen a gyermekek oldottságának, vagy oldottsága a lefedettségük, gondolok itt a kanyaró és más betegség megjelenésére. Aztán másodszorban tanácsi ajánlásokra hivatkoznék még a szerződés közegészségügyi egészségügyi cikkét, illetően a szezonális influenzaoltások területén a tagállamok egy bizonyos mértékű kötelezettséget vállaltak, a bizottság együttműködik az ECDC-vel jelenleg. En, ezen ajánlások végrehajtása vonatkozásában remélem, hogy ezt a tanács és a parlament elé tudjuk tárni majd ez év végéig és akkor meglátják, megláthatjuk, hogy a tagállamok végrehajtották-e, és ha igen, hogyan a jelenleg rendelkezésre álló információk meglehetősen vegyes képet mutatnak. Aztán a pandémia és az eleves oltások, a 2009-es pandémia után a bizottság felkér, vagy a bizottságot felkérték, hogy az ezzel kapcsolatos oltások közös beszerzésére készítsenek elő egy közös programot, ahelyett, hogy minden ország külön-külön kelljen, hogy intézze ezt, és külön folytasson tárgyalásokat a gyógyszergyártókkal. Sokkal jobb lenne, hogyha együttműködnének, és egy közös szerződést alakítanának ki a beszerzésre. Tegnap Párnyú úr jelentését fogadta el ugye ez a szakbizottság, és az egyik elem ezzel kapcsolatban az pont erről szólt a súlyos közegészségügyi veszélyek vonatkozásában. Tehát jó lenne egy közös szerződést kialakítani a tagállamokkal, azokkal, akik szeretnének, hogy együtt vásárolhassák, szerezhessék be az oltóanyagokat. Ez lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra is, hogy más ö, egészségügyi termékeket, oltóanyagokat közösen vásároljanak. Remélem, tehát ezt kiterjeszték majd más gyógyszeripari termékekre is. Tudom, hogy itt már elfogadták ezt a jelentést, és a plenáris elé kerül. A tanácsban is alakulnak a dolgok, és ez megerősíti a hatásvizsgálat az ECDC-s hatásvizsgálat és a kockázatkezelési rendszerek összhangját, és itt más fertőzésekre is koncentrálhatunk majd. Szeretne válaszolni, tessék? Köszönöm. A bizottság és az ECDC együttműködése nagyon gyümölcsöző. Tegnap direkt részt vettem egy konferencián. Az influenzás oltásokról szólt ez, az ipar, az ágazat nagyon sok képviselője jelen volt. Mi fizettük a jegyeinket mondjuk. Egyértelművé tettük azt, hogy nagyon jó, hogy van tanácsi ajánlás ezzel kapcsolatban, a másik oldalról nagyon fontos az is, hogy az ipar is felelősséget vállaljon, és tényleg a lehető legjobb oldalanyagot fejleszék ki. Egyszerűzés adományokból kiderül, hogy azért ezen van még mit javítani, hogy az oltanyag minőségem. Tehát nekik is van felelősségük ebben nem tudom, hogy nyilváníthatok-e véleményt a határokon átnyúló egészségügyi kezdeményezéssel, de annyira ezt megengedik, úgy el kell, hogy mondjam, hogy én nagyon örültem a tegnapi vitának és annak eredményének. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy tegnap sikerült jó kompromisszumot kialakítani, nagyon sokan bizonyultak kompromisszumkésznek a fányó jelentésben. Meggyőződésem, hogy a egészségügy területén nagyon jó vitákat folytatunk. A kolléganő, aki a kapcsolattartó személy, ugye elmondta, hogy ő, vagy ez egy olyan ügynökség, amit még ő is támogatni tudta, és sokszor nagyon kritikus. Szerintem itt tényleg abszolút hozzáadott érték van, hiszen az 500 millió polgárra csak egy egészség jut, vagy egy egészségünk van mindannyiunknak. tehát határokon átnyúlóan tudunk itt együttműködni, így az ügynökség keretein belül, és ez mind nagyon jó és dicséretes, és ez is azt mutatja, hogy teremthetünk európai hozzáadott értéket. Mi a mindennapi munkánkban is tevékenykedünk ennek érdekében, azonban az önök hatáskörehez, Stockholmban az ügynökségnél az önök felelőssége ez. Ugye meglehetősen független intézményről van szó, de néha jó lenne, hogyha kicsit többet kommunikálnának, bár azt tudjuk, hogy ugye független intézményekről beszélünk. További hozzászólást nem látok, nem is provokáltam senkit túlzottan, úgy látom, éppen ezért köszönöm mindazoknak, akik itt voltak a mai napon, azoknak is köszönöm, akik nem voltak itt ma a koordinátorok körében majd megvitatjuk, hogy az ilyen vitákat a jövőben hogy kell kezelni. Úgy gondolom jó, hasznos vita volt ez. Nem azokat kell szívni, akik nem voltak itt, hanem azt kell mondanunk, hogy hát valamiről lemaradtak. Sprenger úr, minden jót kívánok! április áprilisban aztán delegációval megkeressük, felkeressük Önöket. látjuk, hogy mindent csinálnak. Önök ott. Köszönöm. So, und wir sind damit auch schon. És ezzel el is jutottunk napirendünk végére, mivel tegnap töröltünk egy ö, egyeztetést. A 20-as, 21-es napi rindipontokat pedig tegnap kipipáltuk. A következő környezetvédelmi bizottsági ülés november 5-én, 6-án lesz. Köszönöm mindenkinek, aki kitartott a végéig. Jó utat, minden jót!